Jó reggelt kívánok! Kezdhetjük a munkát. Úgy látom, hogy uh, a két társ jelentéstevő már megjelent, uh, ezennel üdvözlöm is őket, és a többieket is, valamint az adóügyi főigazgatóságnak a csapatát, Valinszki úr, ismeretes már a bizottság előtt a vám reformmal kapcsolatos munkája kapcsán. Anna Bolli is itt van a körünkben. Ő fog beszámolni az új javaslatról egy prezentációban. Néhány administratív bejelentés. Az interneten közvetítésre kerül ez az ülés, és körülbelül 10 órakor le kell zárnunk ezt a témát, hiszen fontos szavazásra kerül sor majd. És a szavazás sorrendjén változtattunk, Bilán úr jelentése lesz az első fontos szavazásunk, két megerősítő szavazás után, amelyek a közbeszerzéssel kapcsolatosak. Minden esetre ennek a javaslatnak a hátteréről annyit szeretnék elmondani, ezt a bizottság is meg fogja majd erősíteni. Ez egy új javaslat a vám szabálysértések és szankciók tekintetében. Úgy gondoltuk, hogy mivel nagyon sok munkát végzett ezzel kapcsolatosan a szakbizottság, de Grép asszony vezetése alatt, üdvözlöm őt is, a csomag előadója ő, ezért, mivel nincsen közvetlen kompetenciánk ezzel kapcsolatosan, jó volna, hogyha eltekintést kapnánk a javaslatról, a stratégiáról, és lehet, hogy politikai észrevételeket szeretnénk tenni egyfajta állásfoglalás keretében. Ez azért is lényeges, mert ez egy közös projekt. Az EPP-t és az SZND-t is meghívtuk, Gebhardt asszony társjelentéstevőként jelen van, az EPP nevében, illetve az SZND nevében javítja magát az elnök, és Legip asszony pedig az EPP nevében. Először tehát meghallgatjuk majd a bizottság bevezetőjét, és azután a társjelentéstevők mondják el a véleményüket, illetve a többi kolléga akik majd az állásfoglaláshoz hozzá szeretnének járulni a véleményükkel, és megint a társjelentéstevő kapják majd meg a szót a végén, és még mielőtt a parlament feloszlatja magát a ciklus végén, a plenáris ülés szavazni fog az ügyben. Zelenszky úrhoz fordulok, hogyha szeretné ismertetni a témát, akkor most van itt a lehetőség, és utána kérdéseket lehet feltenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretném eh, ismertetni ezt a javaslatot. Először is köszönöm szépen eh, önnek, Lögrip eh, a kollégáinak és a parlamentnek a sok munkát az uniós vámkódexsel kapcsolatosan. Ez nincsen most a napi renden, de meg kellett említenem. Ami pedig a mai témánkat illeti, ez egy nagyon fontos projekt a Taxud főigazgatóság kezdeményezése, tehát az én kollégáim és barátaim kezdeményezése, és nagyon remélem, hogy úgy tekintik majd ezt, mint hogyan is fejezzem ki magam, egy kisebb sarokköve az Európai Uniónak. Majd eltekintést kapunk arról, hogy mennyire más és más a helyzet minden tagállamban, nagyon fontos projekt ez az európai integráció elősegítés érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr, csak ennyit szerettem volna előjáróban elmondani. Köszönöm szépen. A kollégájának megadom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlök én is mindenkit. Röviden szeretnék eltekintést adni arról, hogy milyen javaslatot tettünk az Európai Bizottság részéről a vám szabálysértések harmonizációjára, illetve a szankciók egységesítésére vonatkozólag. Először is hogyan született ez az ötlet? Az Európai Parlament több korábbi jelentésben kifejtette, hogy valamit tennünk kell azzal kapcsolatosan, hogy a nemzeti rendtartások nagyon eltérnek a vám szabálysértésekre kiszabott büntetések tekintetében. Ez a prezentációm vázlata. We wanted to find out what is really happening. Most pedig eh, szeretnénk először rátekintést kapni arról, hogy eh, mi történik a tagállamokban. 2008-ban eh, kezdtük egy programmal, amelynek az volt a címe, hogy 2013 vám, és 24 tagállam vett ebben önkéntes alapon részt. Azt akartuk feltenni, hogy milyen jogi helyzet a szankciók és a vámjog szabálysértések tekintetében. Láttuk, hogy a rendszerek nagyon eltérnek a tagállamokban, és nagyon furcsának tartottuk, hogy a vámügyi jogszabályok teljesen harmonizáltak. Beszélek most az Európai Uniós Vámkódexről, miközben ezt a harmonizált jogszabályt teljesen más és más úton módon hatják végre a tagállamok. Ezért 2010-ben egy jelentést készítettünk a, az önkéntes tagállamok két éves munkája nyomán, és kiderült, hogy 24 tagállamból 16-ban vegyes rendszer van, büntetőjogi és nem büntetőjogi eszközöket is alkalmaznak vámügyi szankcióként. Nyolc tagállamnál csak büntetőjogi szankciók voltak, ami azt jelenti, hogy a kisebb súlyú jogsértések esetén is büntetőjogi szankciókat alkalmaztak. Amikor ebben a kategóriában, tehát a nyolc tagállam körében, ahol vannak büntetőjogi szankciók, pénzügyi határértékeket határoztak meg a büntetőjogi és nem büntetőjogi szankciók között. Ez a határérték 266 és 50 ezer euró között mozgott, és voltak olyan szabálysértések, ahol a rendszer feltételezte az illetőnek eh, a védkességét. Ez 24 eh, tagállamból 11-ben érvényesült így. Tehát nagyon sokféle végrehajtási helyzet alakult ki a különböző tagállamokban, ezt nagyon sajátosnak tartottuk az egységes piac összefüggésében, hiszen az a célunk, hogy a gazdasági szereplők számára kiegyenlítettek legyenek a feltételek. A VÁM kódexben eh, megismerkedhettünk az engedélyezett gazdasági szereplő fogalmával, és ezt a státuszt különböző kritériumok alapján adták ki. Az egyik a vámjogszabályoknak való megfelelés, és hogyha valaki megfelel az egyik tagállamban a jogszabályoknak, akkor egy bizonyos jogszabály miatt esetleg nem kap szankciót, a másikban akár büntetőjogi büntetéseket is várhat, tehát nem kiegyenlítettek a feltételek, a versenyfeltételek a szereplők számára. Az idő, határidők a szankciók elindítására nagyon eltérőek voltak a különböző tagállamokban. Egytől 30 évig terjednek ezek az időszakok. Vannak olyan tagállamok, illetve van egy tagállam, ahol egyáltalán nincsen ilyen határidő az intézkedések kezdeményezésére. Ez az üzleti világban, hogyha valaki gazdasági szereplés döntést vár, hogy eldöntsék, hogy vétkes volt-e egy szabálysértésben vagy sem, akkor örökké várhat. Lehet, hogy csődbe megy a vállalkozás, és ez olyas valami, amit szeretnénk mindenáron elkerülni. Azután a jogi személyek jogi felelősségével kapcsolatosan 24 tagállamból 15-ben határoznak meg ilyen felelősséget, vagy kárfelelősséget, más tagalomokban nincsen ilyen. Az is problémát jelent, nem csak általánosan jogi szempontból, hanem az engedélyezett gazdasági szereplő státusza szempontjából is. Azután bizonyos tagállamokban van egy úgynevezett elszámolás, ez is egy szankció forma, ami azt jelenti, hogy a törvény előír elméletben egy büntetést, amely a vámügyi hatóságok között és a szereplők között egyfajta megegyezést felt tételez Ez nem átlátható eljárás. 24 tagállamból 15-ben működik ilyen eljárás a vámügyi szabálysértések esetére. A legtöbb tagállam, ahol ilyen eljárás működik, azok a tagállamok, ahol csak büntetőjogi eljárásban büntethetőek a vámjog szabálysértések. Milyen példákat tudnánk erre felhozni? Például egy olyan helyzetet tudunk elképzelni, ahol egy vállalkozás két nappal a berakodás után nem adta ki az vámnyilatkozatot, ez most jogszabálysértés, vagy sem? Van olyan tagállam, ahol nem minősül ez egyáltalán jogszabálysértésnek, tehát nincsen szankció meghatározva. Kilenc tagállamban ez büntetőjogi szabálysértés, és kétféle büntetést határoznak meg. Pénz ügyi büntetés, tehát pénzbeli büntetés, lehet ez 1250 euró, vagy akár 1 millió 800 ezer euró, ez a felső határ, amit találtunk. Ezek a tények 2010-ből, lehet, hogy most már egy kicsit más a helyzet, lehet, hogy az összegek egy kicsit változtak, de láthatják, hogy milyen jelentős a különbség még az ugyanarra a szabálysértése kiszabott büntetés esetében is. A kilenc büntető joggal működő tagállam esetében kettőben akár szabadságvesztés is lehet a büntetés. A nem jogi szankciók 15 tagállamban működnek. Itt pénzbeli bírságok terjedhetnek 393 eh, eurótól 5000-ig, és 15 tagállamban eh, mind büntetőjogi, nem, mind nem büntetőjogi büntetések területén eh, megegyezésben vagy elszámolásban is gondolkodnak, de vannak olyan tagállamok, ahol nem is tartják az előbb említett példát jogszabálysértősnek, máshol akár 1 millió 800 ezer euróval is újthatják, vagy akár szabadságvesztéssel ezt a szabálysértést. Természetesen ez a javaslat nem elszigetelten készült, nem csak adóügyi szempontokat vettünk figyelembe, hanem más javaslatokat is, amelyek hatással vannak erre a területre. Például az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmével foglalkozó irányelv, valamint a csalás elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályok. Az OLAF és a, és a Taxud biz, munkáját felügyelő biztosok is egyeztettek ennek a jogszabálynak a finom hangolásáról. Van egy 95-ös tanácsi rendelet is ugyanebben a témakörben, amely a nem büntetőjogi szankciókkal foglalkozik. És természetesen figyelembe vettük az uniós vámkódexet is. Ez önök számára már igen ismerős. A javaslatunkat az ott szereplő jogszabály sértések listája alapján állítottuk össze, tehát az uniós vámkódexre hivatkozunk a szabálysértések listájában. Néhány szót azzal kapcsolatosan, hogy a PIF irányelvre vonatkozó javaslat hogyan függ össze a jelen javaslattal. A hatályban van némi átfedés, de nem teljes. A hatálynak az a része, amely a pénzügyi érdekek védelmével foglalkozik. Az az irányelvben, a mi irányelvünkben is érvényesül, de a vámtarifákhoz is kapcsolódnak rendelkezések, de ez túlmutat a bevételek beszedésén. Az is a feladatunk, hogy a társadalmat védjük a biztonsági kockázatoktól, biztosítandó azt, hogy a formai feltételeknek megfelelnek a vállalkozások, még hogyha nem is feltétlenül forró kockán a vám befizetése. Tehát van a hatályban némi átfedés, részleges átfedés, de a párhuzamoságokat mindenképpen szerettük volna elkerülni, vagyis konkrét kritériumokat szerettünk volna találni, ahol ezt az irányelvet kell alkalmazni, és más kritériumok alapján pedig a PIF-et kell alkalmazni. A PIF esetében van egy 10 ezer eurós határérték, tehát hogy ennyi érték kerüljön szóba az adott esetben, illetve azok a jogszabálysértések, amelyek szándékolatlanok, nálunk pedig szigorú felelősségi kritérium alkalmazandó ebben az irányelvben. Tehát a mi irányelv javaslatunk kiegészíti a PIF irányelvet, és kapcsolódik az Európai Unió pénzügyi érdekeit védő további jogszabályokhoz is. És van egy cikk a VÁM kódexben, amely a vámügyi szankciókkal foglalkozik. Ez a megújított vámkodexben jelent meg először. És még mielőtt ismertetném az irányelv konkrét tartalmát, néhány előzetes megfontolást is szeretnék megosztani önökkel, a tekintetben, hogy miért gondoljuk, hogy a határokon átnyúló dimenzió nagyon fontos a, a jogszabálysértések esetében. Mostanában egy Európai Uniós szereplő nem feltétlenül csak EU szinten, hanem globális szinten is működik, és a vám hatóságokkal való együttműködés és az esetek 80%-ában ilyen jellegű. Egyes esetekben nagyon nehéz megállapítani, hogy hol történt pontosan a ö, vámszabálysértés. Itten együttműködésről beszélünk a vámhatóságokról, de azonos nyelvezetet kell, hogy beszéljenek, hogyha a helyzeteket kezelni akarják, és sérülnek a vámszabályok. De hogyha nem ugyanolyan módon minősítik az egyes cselekményeket, akkor ez nem lehetséges, és itten akkor problémás a határon átnyúló elem megfelelő kezelése. Ezért úgy éreztük, hogy nagyon fontos, hogy azonos hivatkozási pontok legyenek, és az is nagyon fontos, hogy más politikák is legyenek, amelyek a bizalmat építik, például a hozzáadott értékadó környezetvédelem mezőgazdasági területen, a, ugyanis a vám szerveknek döntő fontosságú a szerepük, nem csak a vám hatóságok között kell, hogy legyenek együttműködések, hanem más hatóságok és a más tagállamokkal is. Figyelembe vettük a határon átnyúló elemet, a nem is, idem elvet, tehát nem lehet senkit sem kétszer ugyanazért a dologért megbüntetni. Tehát az elkövető nem büntethető kétszeresen. Hogyha a javaslatunknak a fő aspektusa az, hogy áthidaljuk a különböző rendszerek közötti különbségeket, ahogy a példából is látszik, hogy egységesebb és hatékonyabb legyen az európai vámszabályoknak az alkalmazása és végrehajtása, legalább az Európai Uniós vámterületen egy közös ö, nomenklatúra kellene a különböző ö, vám ö, jogi szabálysértésekre. Ezt követően pedig jön a harmonizációs rész, tehát van egy olyan rész, ami nem harmonizált teljes mértékben, mert úgy gondoltuk a 24 tagállamban lefolytatott tanulmányok alapján, hogy a nemzeti jogi rendszereket lehetetlen harmonizálni, ez politikailag öngyilkosság lenne és egyébként forradalmat jelentene, mert a tagállamok szeretnék a saját jogrendszerüket megtartani ugyanakkor mégiscsak valamilyen módon úgy gondoljuk, hogy át kell hidalni ezt a különbséget, és egy közös platformot kell létrehozni a szankcionálás tekintetében. Tehát, hogy milyen típusú szankciót írunk elő, és a, ezeknek a mértéke is, valamilyen rugalmasságot meg kell tartani. a jogi eszköz, amelyet választottunk annak érdekében, hogy ez a rugalmasság megmaradjon, az irányelv volt. Tehát javasolhattunk volna rendeletet is, de úgy éreztük, hogy valamennyi mértékben a különböző jogrendeket tiszteletben kell tartani, és teret kell adni a tagállamoknak arra, hogy a különböző elemeket a saját jogszabályokba átültessék az ő meg, nekik megfelelő módon. Ezért választottuk az irányelvet. Egy közös listát hoztuk létre a szabálysértéseknek, aminek az alapja kizárólag a közösségi vámkódex. kódex ez azt is jelenti, hogy megvan a mindig a hivatkozás az uniós vámkódexre. Három típusa van a szabálysértéseknek, van a felelősség amikor nem kell keresni a felelősséget, vagy a szándékosságot, vagy semmiféle szubjektív elem. Ezek a kisebb szabálysértések, amelyek tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy formaiak inkább, mert azt megértettük, hogy vannak tagállamok, amelyeknek van problémájuk ezekkel az objektív felelősség kérdésekkel. Van a következő típusú, ami a gondatlanság. Itt viszont bizonyítani kell a gondatlanságot, ez egy szubjektív elem, nem, és van egy másik típusú szabálysértés, amelyik pedig szándékos. Ez tehát a legkönnyebb, legkevésbé súlyosaktól indulunk el, jutunk a közepes és a legsúlyosabbak irányába haladunk. Legsúlyosabb természetesen az, hogyha valaki szándékosan követel vámszabálysértést. Minden egyes típusú ö, jogszegésnek egy skálát hoztunk létre a szankciókra vonatkozóan, ami úgy gondoljuk, hogy elretentő, ugyanakkor ö, ö, megfelelő ö, arányos e, pénzügyi szankciót minden esetben előirányoztunk, mert ez valamennyi tagállamban, amelyek aktívan részt vettek a 2010-es tanulmányban, ilyenek vannak. A ö, független attól, hogy büntetőjogi vagy nem büntetőjogiak-e a szankciók, mindegyik tagállamban vannak pénzügyi szabályok. A kritérium, amit választottunk, és ez egy nagyon fontos volt számunkra, nem azt néztük, hogy mennyi a kikerült vagy elkerült vám összeg, hanem az áruk érteke, értékét néztük, illetve hogy mennyiben szerepel ebben a vám szabályok. És aztán vannak az úgynevezett súlyosbító körülmények, amiket akkor vizsgálunk, hogy mennyire súlyos vagy nem súlyos az elkövetett cselekmény, mert az irányelv 12-es cikkében megvannak a releváns egyéb feltételek, amiket az illetékes hatóságnak kell értékelnie, akkor, amikor kiszabja a szankciót egy bizonyos típusú jogszabálysértésért. Van egy másik a jogi személy felelősségének kérdése. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak a jogi a, nem leállapítható meg a, jog, a a jogszabályok alapján a a jogi személynek a a felelőssége. Nem akartunk részletekbe menni eljárási kérdésekben, hogy hogyan kezeljük a vámszabálysértéseket, mert ugye, mint említettük, tiszteletben kívánjuk tartani a különböző jogrendeket. Ugyanakkor azt éreztük, hogy mégiscsak kellene valamit az eljárási határidők szabályozása tekintetében. Ez található a 13. cikkben, felfüggeszthető az eljárás akkor, hogyha párhuzamosan ugyanazon személy ellen indultak bünteti eljárás is ugyanazon cselekmények miatt. Mert hogyha ugyanazok a tények, akkor egy döntést kell hozni eleve is, hogy büntető eljárás lesz, akkor valószínűleg a PIF irányelv alá tartozik, vagy sem. De egyes esetekben nem egészen ugyanaz a minősítése az egyes cselekményeknek, viszont mégiscsak összefüggés van közöttük, és ez esetben fel kell ugye függeszteni az eljárást, és meg kell várni a büntetőjogi eljárás eredményét. Az is fontos, hogy a tagállamnál, hogyha több, ki, melyik tagállam kezeli az ügyet, abban az esetben, hogyha több tagállam is érintett, és hogyan néz ki a területi hatáskör, mert ez is problémás egy együttműködési cikk is van a vámhatóságok között a határon átnyúló elem következtében, és egészen addig, amíg a hatékony, a tényleges szankciók megoldódnak, addig valószínűleg átmeneti intézkedéseket is kell hozni, hogy biztosítsuk azt, hogy valami kijöjjön majd az egész ügyből, ezért többek között a lefoglalás cikk, lehetősége szerepel a 17. cikkeben, ez ugye lefoglalása az árunak, a szállítóeszközöknek, vagy bármilyen egyéb eszköznek, amit az elkövetéshez felhasználtak. Ez szankciónak nem igazán tekinthető, mert ez csak lefoglalás és nem elkobzás, ami egyébként a szankció az elkobzás, ami egyes tagállamokban létezik. Úgy gondoltuk, hogy valószínűleg a parlament felfogásában ezt nem fogják egy bátor, jó javaslatnak tekintetni, ezért úgy gondoltuk, hogy pragmatikusnak kell lennünk, és nem teljes harmonizációt javasoltunk, ami az ideális világban a tökéletes megoldás lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat kiegyensúlyozott, figyelembe veszi a tagállamok különbségeit, közös jellemzőkre épül, ahogy ez már a tagállami jelentésekből is kitűnt 2010-ben. Természetesen ez javítható, a parlament és a tanács is tudja javítani konstruktív együttműködéssel, és végezetül az egyik elődömet említeném, aki azt mondta, most nem olvasom fel ógörögül, de Egy görög ö, filozófus, Alaxementos mondta, hogy amiből a dolgok kijönnek, ez a genézis, és ez ugyanakkor meghatározza azt is, hogy hogyan múlik, múlnak el a dolgok, ami szükséges igazságot szolgáltatni, és büntetést kell fizetni az igazságtalanul vagy jogtalan dolgokért. És erre azt mondták egyes tagállamokból, hogy megpróbálták a szankciókat sokszor már a 18. századtól harmonizálni. Miért pont most? Azért most, mert úgy gondoljuk, hogy most már globális az üzleti élet, a európai élet, és ezért szükséges, hogy a gazdasági szereplők számára a kiskapukat kizárjuk az illegális telekmények előtt, és biztonságot adjunk a dolgok áthidalásával a többieknek. Nagyon köszönöm Abanoli asszony ezt a bevezetőt, és kiváló, hogy a görög soros elnökség alatt itt kötötte az előadását a görög filozófiához is. Számos esetben a brit tettek, inkább a pragmatikus megközelítést részesítik előnyben, és szerintem a szakbizottságunk is pragmatikusan áll ahhoz, hogy hogyan vigyük tovább egyes aktákat. Köszönöm tehát ezt az egyértelmű prezentációt, ez egy teljes körű hatásvizsgálat volt, és nagyon hasznos volt a az összefoglaló is, amit megkaptunk az anyaghoz. Ez egy új formátum, amit eddig még nem láttam de ebben minden nagyon egyértelműen elolvasható. És akkor most hallgassuk meg azokat a kollégákat, akik ezzel az anyaggal foglalkoztak, Legrip asszony jelentéstevőként, aztán Gebhardt asszony, és Rüle Kofferati kollégák is kívánnak majd szólni, úgyhogy öné a szó elsőként. President. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek nagyon jó napot kívánok! és én is szeretném megköszönni a bizottságnak ezt a nagyon világos, pontos előadást, ami a, a pragmatizmus vezérel, amire többször is hivatkozott a mondani valóján. És nagyon pedagógikus is, nagyon jól érvekkel alátámasztott. És nagyon örültem a görög filozófiára való utalást is az előadásában. Úgy gondolom, hogy napjainkban a humán területekre hivatkozni az azért jó, mert emlékeztet bennünket arra is, hogy milyen elképzeléseink vannak az európai civilizációról, tehát ez sohasem felesleges. Természetesen nagyon kedvező a hozzáállásom ehhez az irányelvhez. Ebben a szakaszban eh, mondhatnám azt, hogy eh, odafigyeléssel, érdeklődéssel eh, vizsgálom a dolgokat, és nézem ezt az irányelv tervezetet. Nagyon nyilván, nagyon is nyilvánvaló, hogy lesz erre majd még alkalmam ezt kifejteni. Ez az irányelv tervezet szerintem a kontinuitásába illeszkedik annak a munkának, amit már ebben a ciklusban végezett az Európai Parlament és a bizottság is, annak érdekében, hogy modernizáljuk a vámkodexét az uniónak azt tudjuk, hogy korlátozott idő áll rendelkezésünkre, hogy ezzel az aktával foglalkozzunk, hogyha elő akar, előbbre akarunk lépni a jelenlegi ciklusnak a vége előtt. Ezért választanunk kellett stratégiai és taktikai szempontok alapján azért, hogy hogyan is kezeljük ezt a feladatunkat, és azt a megoldást választottuk, hogy állásfoglalást hozzunk, és inkább nem csak egy munkadokumentumot. Tehát állásfoglalás véleményünk szerint a legmegfelelőbb dokumentum, és Evin Gebárt asszonyjal úgy döntöttünk, meg az IMKO szakbizottsággal közösen, hogy a munkánk egy állásfoglalásban hozzuk nyilvánosságra a 110 cikk kettes bekezdése alapján, annak érdekében, hogy az Európai Parlament még a ciklus lezárulása előtt véleményét elmondhassa ezzel kapcsolatban. Ez egy parlamenti szakbizottsági állásfoglalás az azt jelenti, hogy nem feltétlenül veszük figyelembe az összes apró pici részletet, hanem inkább egy átfogó megközelítést alkalmazunk, és globális véleményt mondunk arról, hogy mennyire ö, tartjuk jónak ezt az irányelv tervezetet. Úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos utalni arra a munkára, amit ebben a hetedik ciklusban kifejtettünk a a többek között a közös vámkódex munkája és remélem, hogy amit végeztünk, azt nagyon jól fogja tükrözni az álláspontunkat, a felfogásunkat, hogy milyen előnyöket hoz a Vámunió és az Uniós Vámkódex, amit az Uniós Vámkódex valójában megerősített és határozatabbá tett. Szeretnék itt emlékeztetni, kedves kollégák, a, arra a paradoxra, ami fennáll, hogy egyrészt nagyon fontos dolgokról van itt szó, a mindennapjaink középpontjában áll a vállalkozások szempontjából is, de a nemzetközi kereskedelem szempontjából is rendkívül fontos ez a vámkérdés, és ugyanakkor egy bor, nagyon nagyfokú technicitást is jelent ez, és sok esetben ez elrettent egyeseket. Nagyon jól tudjuk, hogy a vámhatóságoknak a harmonikus működése az egyben a belső piac harmonikus működésének is az záloga, és az Európai Uniónk szempontjából is nagyon fontos. Nem szabad elfelejteni, hogy ez volt az alap ö, döntés a modernizációs munkánkban, hogy az a célunk, hogy hatékonyabb vámszerveket, jobban együttműködő vámszerveket szeretnénk a piacaink védelme és a versenyképességünk védelme érdekében. Ezzel együtt meg kell állapítani, hogy az uniós vámkódex, amiben vannak kötelezettségek, szabályok, amiket alkalmazni kell a különböző engedélyezett gazdasági szereplőknek, tagállamokra egyaránt járulnak kötelezettségek, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy bizonyos alkalmazási területeken különbségek mutatkoznak, olyan különbségek, amelyek mindenképpen kérdéseket vetnek fel. Amikor az uniós vámkódexen dolgoztunk, akkor valamilyen értelemben három fő irányba ö, haladtunk. Ezekre emlékeztetni szeretnénk azért, hogy emlékezzünk a közös munkára, de nem csak ezért, hanem azért is, mert ez a három cél szerintem nagyon fontos és inspirálhat bennünket az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, amit majd ezzel a javaslattal kapcsolatban fogunk végezni ezek az úgynevezett Lisboni, eh, Lisszabonizálása ezeknek a rendelkezéseknek, ugye a Lisszaboni szerződésnek az érvényesítése, a különböző technológiáknak és az új technológiák felhasználásával egyszerűsítjük a tehát Lisszabonizálás egyrészt, modernizálás és egyszerűsítés. Ezek lennének a meghatározó elemek. És úgy gondolom, hogy ezen az úton kell tovább mennünk figyelembe véve a szabályok, kötelezettségek megsértését, amelyek az uniós kódexban szerepelnek, valamint a szankciókat, amiket alkalmazni kell. Ezzel kapcsolatban szerintem nagyon fontos gondolni arra is, hogy a, az uniós vámkódex útján menjünk tovább ennek a három fő célkitűzésnek a nyomán, ami már eddig is inspirált bennünket. Az Európai Bizottság előadása vagy tájékoztatása nagyon jól rámutatott arra, hogy milyen fontos különbségek vannak a tagállamok között, illetve a különböző nemzeti rendszerek között, amelyek eddig nem harmonizálódtak, és a szankciók területén. Az Európai Uniós Vámkódex, amin dolgoztunk, szankciók tekintetében megemlíti az arányosság követelményét, a hatékonyság és a az elrettentő jellegét a, ezeknek a szankcióknak. Ezzel együtt, hogyha ezt megfogalmaztuk, ez a gyakorlattól még nagyon, gyakorlatban még nagyon nehezen található meg. Tehát ezek az eltérések, ahogy a gyakorlatban alkalmazzák ezeket a szankciókat, természetesen komoly gondokat jelentenek. Egyrészt a vámrendszer koherenciája szempontjából ez problémás, és a tisztességes verseny is sérülhet, hogyha nem azonos módon kerülnek ezek alkalmazásra. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hetekben és hónapokban a munkánk során emlékeznünk kell arra is, hogy mennyire fontos lenne a vámúniós politikát felfelé nivellálni. mindig a magasabb szintű védelem irányába kellene elmenni a piacunk érdekében, a termelésünk, de ugyanakkor hatékonyabbnak és átláthatóbbnak is kell lenniük a vámeljárásoknak, illetve a szankciók alkalmazásában is ugyanezek a követelmények. Tehát a koherencia jegyében szeretném, hogyha tovább lépnénk, és azt kellene elérnünk, hogy ezzel az egyik ciklusból, amikor átlépünk a másikba, ezt a munkát a lehető leggyorsabban vigyük tovább. Az állásfoglalásunknak nyilván nem az a célja, hogy részletekbe menjünk, néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyek problémásak lehetnek, vagy amiről mindenképpen érdemes elvitatkozni az elkövetkezendő hónapokban. Egyrészt a jogalap kérdése. Tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban vita van. Nyilvánvalóan ért, ö, tanulmányoznunk kell nagyon komolyan a, vám, a jogalapját ennek az irányelvnek. Tehát párhuzamosan meg kell nézni azt is, hogy milyen mozgásteret teret hagyunk a tagállamoknak a az átültetésben, hogyha ez végül megvalósul, még akkor is, hogyha a jelenlegi szöveg szerint történik mindez, meg kell néznünk, hogy meglegyenek a, az Európai Uniós érdekeket, pénzügyi érdekeit sértő vámszabálysértések, illetve a non elvét is ugyanakkor betartsuk. Vizsgálni fogjuk ezeket globális felfogásban, tehát bizonyos alapelvek mentén, hogy emlékeztessünk a bizottsági álláspontra, a, és helyet adjunk, amennyiben lehetséges, egy erős üzenetet hagyjunk utódainkra. Well, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm hogy néhány nagyon fontos kérdést is felvetett, ami a jogi alapot illeti. Nyilvánvalóan a jogi szakbizottságban ülő kollégákkal kell majd konzultálnunk, illetve a titkársággal. Ezt átfogóan kell kezelni, Evelyn Kephart. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon köszönöm én is az Európai Bizottságnak ezt a szöveget, és úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen észszerű, végig gondolni ezeket a kérdéseket, amelyeket itt most felvetett. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon eltérőek a szankciók, és ezek különböző kérdéseket vetnek fel. Ezek komoly hátrányt jelenthetnek az egységes belső piac megteremtése szempontjából. A jelenleg meglévő nagy különbségek következtében, akik bűncselekményt kívánnak elkövetni, nyilvánvalóan ezeket a különbségeket igen jól kamatoztatni tudják, ki tudják használni ezeket. És ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az irányelv tervezettel foglalkozzunk. Mint ahogy említette ön is, végig kellene gondolnunk azt, hogy rendeletben vagy irányelvben szabályozzuk -e ezt a kérdéskört. Szerintem igaza van abban, amikor azt mondja, hogy itt a megfelelő válasz az irányelv, hiszen a tagállamok között olyan mértékűek az eltérések, hogy egyszerre nem tudunk mindent összefogóan megoldani, és hogy eldönteni, hogy most mi érvényes még, és mi nem érvényes. És ez óriási terhet róna a tagállamokra is, éppen ezért észszerűbb lenne egy irányelv mentén haladni, és ezzel megpróbálni választ adni erre a fontos kérdésre. Az uniós jog mindig is ilyen fokozatosan közelít tett és harmonizálódott, anélkül, hogy ne terheljük túl a tagállamokat. És ez különösen fontos a büntető jogi eljárások esetében, mert az egyes jogrendek egymással ellentmondásba is keveredhetnek. Le Grip asszony, ha jól értettem, szintén erre utalt. Van egy sor téma, amiről majd eszmét fogunk cserélni, és Legrip asszony is már említett néhány ilyen kérdést, ezeket most nem kívánom megismételni, hiszen egyetértettünk ezekben. Van azonban egy kérdés, a 15-ös cikkre szeretnék utalni, és megkérdezni, hogy az ön véleménye szerint ez úgy működhet, mint ahogy itt a javaslatban szerepel, a joghatóság választhatósága tekintetében, vagy pedig más jogi kérdésekhez hasonlóan itt is úgy járnánk el, hogy a joghatóságot úgy alakítanánk ki, tehát nem azt mondanánk, hogy nem attól teszük függővé, amikor egy tagállamban az eljárás megindul, hanem az időpontot a bűncselekmény elkövetéséhez kötnénk. Tehát ez itt a javaslat szerint úgy szerepel, hogy az állampolgárság vagy az a tagállam, ahol a bűncselekményt elkövették tehát ezek lennének a kiinduló pontok. Ezzel nem értek egyet, én szerintem az árukra kellene a hangsúlyt helyezni, úgyhogy talán ha ezt egy kicsikét kifejtené, talán nem értettem teljesen jól, hogy ez pontosan hogyan működne a gyakorlatban, de ez egy olyan részletkérdés, amivel szerintem most rögtön nem kell foglalkoznunk, erre most rögtön nem tudunk választ adni, hiszen a jelenlegi cikluson belül már nem is lesz elegendő időnk erre, illetve hogy arról vélemény nyilvánítsuk, hogy hogyan kezelhetjük ezt a kérdést. És Legrip asszonyjal abban is egyetértek, hogy a még rendelkezésre álló rövid időn belül hogyan kívánunk tovább lépni. Itt két alternatíva áll rendelkezésünkre. Egyrészt egy munkaanyagot lehet kidolgozni, vagy pedig a parlament egy állásfoglalás tervezetet készít. Mi úgy gondoltuk, hogy inkább az állásfoglalás kéne elkészíteni, hiszen a munka dokumentum nem egy kötelező érvényű anyag két jelentéstevő véleményét tükrözi csak, amit senki nem erősített meg. Miután a határidő rendkívül rövid, egy olyan javaslatot lehetne kidolgozni, amiről a kollégák is nyilatkozhatnak, és esetleg még a plenárison is áprilisban elfogadhatnánk és ezzel tulajdonképpen egy erőteljesebb választ adhatna a parlament. Éppen ezért javasoltuk, a koordinátorok ülésén, illetve fogjuk javasolni a ma délutáni koordinátori ülésen, hogy inkább az állásfoglalást részesítenénk előnyben. És itt az ütemtervet is többé-kevésbé tartani tudnánk. Az állásfoglalást csak angolul tudnánk elkészíteni, úgyhogy kérjük a kollégák megértését, fogadják el, hogy nem tudjuk elkészítetni a fordításokat, ugyanis áprilisban az utolsó hétre nem tudnánk ezt előterjeszteni. Tehát az állásfoglalás tervezetet február 17-én kapnák meg a frakciók, és foglalhatnának állást erről február 25-éig, így a szakbizottságunk március 3-án tudna erről dönteni, és az állásfoglalás tervezet az áprilisi plenárisra is előterjeszthető lenne. Ez a mi javaslatunk. Úgy gondolom, hogy ez járható út. Már megkezdtük a munkát, igyekszünk majd gyorsan dolgozni, tehát szerintem ez lenne az észszerű eljárás, és várom az önök véleményét erről. Köszönöm szépen. Uh, no, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Kephart asszony, és különösen köszönöm, hogy felvázolta itt a további eljárást. Nyilvánvalóan ez egy jobb megoldás, és a bizottságnak is köszönjük, hogy beszámolt a javaslatról, úgyhogy a parlament egy általános stratégia mentén tovább folytathatja a munkáját. Teljesen egyértelmű, hogy az egyes tagállamok között lesznek ellentmondások, mint ahogy minden más esetben is, amikor a szankciókat próbáltuk harmonizálni. Ez mindig is nagyon érzékeny kérdéskör a tagállamok számára. És akkor most még van néhány percünk a szavazásig. Ruder asszony és Schmidt úr még szót, nem tudom, hogy más kíván-e még szólni. Én rövid leszek. Először is köszönöm a javaslatokat. Az állásfoglalás valóban az észszerű megoldás hiszen eh, a probléma változatlanul fennáll. Másrészt a bizottság eh, javaslata is eh, nagyon fontos és szükséges, ugyanis ez aláhúzza, hogy milyen óriási eltérések vannak a tagállamok között, és ez a versenyt is aláássa és sérti amikor valami újjal próbálkozunk, akkor nyilván ez komoly ellenállásba ütközik, és nagyon fontos, hogy a német gazdaság is hogyan viszonyul ehhez a javasol, javaslathoz. És sajnálatosnak tartom, hogy ez a javaslat egy kicsikét későn jutott el hozzánk. Jobb lett volna, ha a parlament a tartalommal is érdemben tudott volna foglalkozni, Úgyhogy itt feltetőleg lesz egy sor teendőnk, és üdvözlendő a mostani javaslat, mint egy első lépés, de a részletekre rátérve szerintem mindenféleképpen konzultálnunk kell az érintettekkel, és erre sajnos már nem lesz módunk, nem lesz időnk. Elnök, igen, tulajdonképpen ezt azért szerveztük meg így, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy mit várhatunk, és hogy a szakértőket is be tudjuk majd vonni, ezzel egyfajta jelzést tudunk adni az utódainknak a következő ciklusban. Schmidt úr is szót kért. Köszönöm szépen elnök úr. I'm sorry, I was a bit late, but I'm uh, actually on... Um, uh... Elnézést a késésért, de éppen egy trialóguson uh, veszek részt. Minden esetre hallottam a vita egy részét, és az asszisztensem jegyzetei is uh, előttem vannak. Természetesen ez egy nagyon fontos téma, nagyon sok múlik rajta, mindenféleképpen üdvözlendő, hogy itt most már a helyes irányban kezdünk haladni. Hangsúlyozni kell, hogy ez egy közös európai álláspont, megközelítés, és szeretném megkérdezni a bizottságtól, itt van egy régi barát is, vámügyes, miért nem élnek egy másik cikkel a szankciókra vonatkozóan, hiszen itt végül is a szankciókról beszélünk. Önök a 33-as cikkre hivatkoznak. Nem tudom, hogy ez a helyes-e. Nem lenne inkább célszerű a 83-as cikkre utalni. Azt hiszem, hogy az elnök úr is erre utalt hiszen ez egy eh, kulcsfontosságú kérdés, amikor a jogi alapról beszélünk. Nyilván valami olyasmit szeretnénk, eh, olyasmivel szeretnénk élni, ami a valósággal eh, egybevág. Tehát ebből tudnánk kiindulni, és erről is vitát nyithatnánk. A jogi szolgálatunknak is gondolom van véleménye ezzel kapcsolatosan. Úgy gondolom azonban, hogy mindenféleképpen más jogi alapot kell választanunk, mert egyébként csak korlátozottan tudunk fellépni. És egyetértek Rüle asszonyjal is, amit, illetve azzal, amit Le Grip, illetve Gebhardt asszonytól is hallottunk, Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt meg tudunk állapodni, és szerintem ezzel le is zárhatjuk, és megkezdhetjük a szavazást, elnök úr, elnök. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Szeretném leszögezni én is, hogy semmiféleképpen nem éltünk egyéb feltételezéssel, ami a jogi alapot illeti. Én különösebben nem vagyok jogi szakértője a szerződésnek, de minden esetre a jogi szakbizottsággal is jó lett volna konzultálni, sajnos erre nem volt időnk. Éppen ezért a jogi szolgálat véleményét kell majd kikérni. Karriár úr kért még szót. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék szólni. Igen, mindenféleképpen külön kell választanunk a különféle bűncselekményeket és szabálysértéseket, mint tényállásokat. Nem szabad leragadnunk a különböző szabálysértések és az eltérő tagállami szankcionálások témájában arányos, hatékony és kellően elrettentő hatású szankciókat kell alkalmazni. Másodszorban szerintem állásfoglalást kell készítenünk, egyetértek az előttem szólókkal e tekintetben. Viszont van egy kérdésem is. Úgy gondoltam, hogy a hármas és a négyes cikkben a vám ügyi jogszabálysértés szerepel, miközben a, egy másik cikkben a szándékos elkövetés. Nem tudom, hogy ez mennyiben felel meg a vámügyi jogszabályoknak. Nem tudom, hogy itt csak egy véletlen elírásról van ez szó. Elnök, köszönöm szépen kíván-e még bárki egyebet felvetni, akkor viszont megkérdezném itt az operatőröket, hogy álljanak ki a képből. Semmiféleképpen nem célszerű, hogyha a kör közepén áll valaki, mert ezzel a akadályozza a teremre való rálátást, úgyhogy kérem távozzon a kör közepéből. Uh. Uh, we are still discussing this item, so... még, még mindig erről a témáról beszélünk, úgyhogy kérem, hogy aki valamilyen más témában tanácskozik itt a hátsó sorokban, akkor távozzon. Tudom, hogy jönnek a szavazásra, de addig még van egy kis idő. Zelenszky úr vagy Anaboli asszony szeretne -e válaszolni az elhangzottakra. Most megadom a lehetőséget, hogy szóljanak e, ezekre az aspektusokra reagálva, mielőtt lezárom ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a parlament minden képviselőjének, illetve a szakbizottság tagjainak a munkájukat. Nagyon röviden, tudom, hogy csak 30 másodpercen van erre. Először is a bizottság legfontosabb szándéka és ambíciója az eredetileg sokkal nagyobb volt, de aztán egy kicsit visszafogtuk magunkat. Először harmonizációban gondolkodtunk, de rájöttünk, hogy reálisabban kell felmérnünk a helyzetet, úgyhogy így állítottuk össze ezt a javaslatot. Ezért nagyon örülök annak, hogy a parlament is szeretné még ambiciózusabbá tenni a javaslatot, ami pedig a 33. és a 83. cikk közötti különbséget illeti. Administratív területen vagyunk, nem akarunk büntetőjogi területre tévedni, hiszen abból indultunk ki, hogy ez a vám szabályozás szempontjából túlzás volna Megkaptuk a kommentárokat, és egy kicsit előre szaladt az idő, minden esetre próbáltunk minél gyorsabban dolgozni. Ennél többet is tudnék mondani, de tudom, hogy kifutottam az időből. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Okay. Thank you very much. Köszönöm szépen. Anaboli asszony, hogyha szólni szeretne, akkor most van rá lehetőség. Uh, Nagyon röviden. A 15. cikkel kapcsolatosan merült fel egy kérdés. Valóban különböző helyzetekről van itt szó, amikor jelen vannak az áruk, vagy más helyzetek, ahol nem foglalkozunk az árukkal. Alternatív kritériumokat javaslunk tehát az a határon átnyúló jelleg miatt, annak érdekében, hogy megállapítsuk, melyik tagállam illetékes. De természetesen ehhez a tagállami hatóságok együttműködésére van szükség. Illetve az utolsó észrevételes mitúrnak illetve a portugál képviselőnek az volt, hogy mi a különbség terminológia szempontjából a két kifejezés között. Az angolban nincsen különbség, lehet, hogy fordítási problémáról van szó, nincsen semmi különbség, ugyanarra gondoltunk. És Zelenszky úr hozzászólására mi úgy gondoltuk, hogy nem a 83. cikk a megfelelő jogi alap, mivel a bizottság nem büntetőjogi szankciókat javasol, a jogi szolgálattal egyeztettünk, és így jutottunk erre az eredményre. Lehet, hogy egy másik cikkel ki kell majd egészíteni a jogi alapot, talán ugyanazzal, amit az uniós vámkódexnél használtunk. Köszönöm szépen az elnök. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy eljöttek, illetve a két társ jelentéstevőnek is köszönöm ennek az eljárásnak a megindítását. Gepárt asszony felszólalására reagálva. A társ előadókat a frakciók delegálták. 17-én, február 17-én készül el majd a végleges tervezet. Február 25-ig lehet benyújtani a módosítókat, azután a jelentéstevők tanácskoznak erről, és március 3-án szeretnénk szavazni erről, illetve ez volt az első szándékunk, hogy legyen időnk a szavazásra a plenárison, de aztán az április 1-i brüsszeli plenáris ülésre halasztottuk ezt. Így tervezzük most az ütemezést. Köszönöm szépen a figyelmüket mára. Most pedig a szavazás következik. Kérek mindenkit, hogy helyezkedjen el, és a szakbizottság titkárságát is kérem, hogy foglaljanak el mögött, foglalják el a helyüket mögöttem. Itt nem szoktak ilyen nagy jelentőségű szavazások lenni, úgyhogy ez új tapasztalat számunkra. Kérem, hogy próbáljon mindenki kényelmesen elhelyezkedni, minél gyorsabban. Ott is látható néhány ülőhely, aki ott áll hátul, azt kérem foglalja el ezeket a helyeket. Örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, de szeretnénk elkezdeni a szavazást. Most tehát az első szavazási rendi pontunkat tekintjük. A bizottság, a szakbizottság a tanácsal folytatott trialógus eredményeit vizsgálja most majd meg az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról. Colin Langen asszony a jelentéstevő. Szeretném egyetlen szavazásban elektronikus módon ellenőrizni, hogy egyetértenek-e a tárgyalások eredményeivel. Minden esetre Koli Langen asszonynak most megadom a szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy kiváló kompromisszumokat sikerült kidolgozni. A legfontosabb kérdések a következők. Megállapodtunk a koncesziók felvételéről, az általános követelményeket konkretizáltuk, különösen ami a technológiai semlegességet, adatvédelmet és a B2B ügyet illeti az elektronikus számlázással kapcsolatosan egy új cikket is megfogalmaztunk, és a bizottság kellő időben a társkör gyakorlását 36 hónapra növeltük, és ez alatt kell igazolni, hogy felhasználó barát és semleges a rendszer, és 18 hónappal hónapon belül kell bejelenteni a megbízás adásától az adatokat, illetve 24 hónap. Úgyhogy úgy gondolom, hogy kiváló kompromisszum született, és nagyon örülünk, hogy ezt az egész csomagot még a mostani ciklusban le tudjuk zárni, és ez szerintem kiváló eredmény a rendelkezés álló rövid időn belül. Well, thank you very much. Köszönöm szépen önnek és az jelentéstevőknek a munkát. Úgy gondolom, hogy ez kiváló eredmény különösen az adott időben. Úgyhogy most szavazásra bocsátom ezt a javaslatot, elektronikus szavazást tartunk, és majd látni fogom itt az eredményeket. Elnézést, ez csak egy technikai kérdés volt a kollégámhoz. Mindenki látni fogja a berendezéseken, a képernyőkön a szavazási eredményeket, de nekem is az a feladatom majd, hogy felolvassam. 30 7 eh, kártyát látok, és 33-an kellene, hogy szavazzanak, úgyhogy nem tudom, hogy eh, mi a megoldás. És most itt egy kicsit átrendezem a terepet. 37, nem most már 38 kártyát látok. Lezárom a szavazást. 37 mellette egy ellenszavazattal elfogadtuk a javaslatot. Köszönöm szépen akkor a plenáris ülés elé kerül ez a javaslat, mégpedig a márciusi plenáris elé, ha jól tudom. Lehet, hogy az áprilisi második plenáris elé kerül, de ez majd kiderül. Colin Langen asszony, köszönöm szépen a munkáját. A második napi rendi pontunk Tarabella úr témája, de nem látom itt, úgyhogy az önnevében annyit elmondanék, hogy az előkészítő munka nagyon részletes volt a közbeszerzéssel kapcsolatosan, de aztán egy hibát találtunk a szövegben, egy mellékletre való kereszt hivatkozás nem volt helyes. A jelentéstevők és az árnyék előadók is megvizsgálták ezt, van egy korrigandumunk ezzel kapcsolatosan, ezt kell most hivatalosan elfogadnunk. Hogyha senkinek nincsen kérdése ezzel kapcsolatban, úgy tudom minden frakcióval egyeztettek erről. Most szeretném szavazásra bocsítani a február 5-i korrigendumot, ezzel kapcsolatosan megnyitom most a szavazást. Uh, uh, Kérem, hogy mindenki szavazzon, lezárom a szavazást. 37 igen, egy nem szavazattal elfogadtuk ezt az indítványt. Most pedig Bilán úr jelentéséről szavazunk. Emlékeztetném önöket, hogy változtattunk a sorrenden, mivel Bilán úrnak távoznia kell egy kicsit hamarabb. Tehát most Bilán úr véleményéről szavazunk. Ez az ECON bizottság illetékességébe tartozik kártya alapú fizetési műveletek bankközi díjai ez a téma. Tegnap az előadó bemutatta a kompromisszumokat, most már nem akar beszélni, úgyhogy szavazhatunk is Bilán úr véleményéről. Mindenki készen áll a szavazásra, remek. Akkor a 19. módosítóval kezdünk, ez a címmel foglalkozik, Szávini úr eh, jegyzi mellette ellenet, elutasítottuk egyértelműen. Hatodik módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34. illetve a harmadik kiesik, a 32. mellette ellene elutasítva. Hetes Bilán úrtól mellette ellene elfogadva, 33 kiesett, 34 Salvini mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35 Bilán mellette ellene elfogadva. Kompromisszumos módosító egyes számú mellette ellene tartózkodás, kettes kompromisszum mellette ellene elfogadva, nyolcasról nem szavazunk, a négyes kompromisszum mellette ellene elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene elfogadva, tovább lépünk a 34-es módosítóra Salvini, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as, 44-es kiesik, a 19 es elutasítottuk, úgyhogy ez kiesett. Most a 45-től 47-ig terjedőkről szavazunk mellette. Azt hiszem, hogy erről elektronikusan fogunk szavazni 45-től 47-ig, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk 22 ellenszavazattal 15 mellette, 5-ös kompromisszum mellette, ellene elfogadva. 54-es szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről mellette Schwab úr. Megoldást kell találni a mikrofizetésekre. Az itt szereplő javaslat, ez nem igazán jó megoldás, úgyhogy ezért ellenezzük. Köszönöm. Van itt egy félreértés, elnök úr. De Jong úr szóbeli módosítójáról volt itt szó, de mivel ő azt nem kérte, az itt leírt írásbeli módosítót el tudjuk fogadni. Egy kicsit tisztázzuk ezt. Én arról a szóbeli módosítóról beszélek, ami a szavazólistán szerepel. Van-e valakinek ellenvetése az ezzel kapcsolatos szavazással kapcsolatosan? Tehát erről most szavazzunk. 54 Styler módosító, mellette ellene elfogadva egyértelműen. És én abból indultam ki, hogy volt egy további szóbeli módosító, az eppr ről lemondott, úgyhogy nem beszélünk róla többé. Ebben az esetben sok módosító kiesett emiatt, a kompromisszum miatt, most a 16-os módosítónál tartunk, ez a jelentéstevő módosítója, de van egy szóbeli módosító, ami szerepel a szavazólistán, gondolom mindenki elfogadja, úgyhogy 16 a szóbeli módosítóval együtt mellette ellene elfogadva. Aztán 17-es egy kiegészítéssel ellene mellette elfogadva, 72 mellette ellene elutasítva. 17 szóbeli módosítóval együtt mellette. Most megnyitom az elektronikus szavazást ezzel kapcsolatosan. 17-es módosítóról beszélünk tehát, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22 mellette, 13 mell ellene, 2 tartózkodás, 73, Borisov úr módosítója mellette ellene elfogadva, 74-75 kiesett, 76 mellette. Mellette, kérem jelentkezzenek, ellene elutasítottuk, de mivel az EPP megosztott, inkább ellenőrzöm elektronikusan. 76-osról megnyitom a szavazást. Separate is what I really meant. Uh, the vote is closed. That is carried by... 20 mellette 18 ellene elfogadva. 77-es Vernyó asszony mellette ellene elutasítva. 78 Bélen úr mellette ellene elfogadva. 79 Vernyó asszony mellette ellene elfogadva. 80-as Borisov úr részéről mellette mellette ellene elfogadva ellenőrizzük elektronikusan. 80-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16 mellette, 22 ellene, úgyhogy úgy látszik, jól láttam az előbb. 81-es mellette ellene Ellenőriznünk kell ezt is elektronikusan, 81-es, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elvetettük ugyanilyen arányjal. 82-es mellette. Ellene. Nem tudom megállapítani, úgyhogy elektronikusan ellenőriznünk kell a szavazás eredményét. Lezárom tehát a szavazást. 19-19, én a saját szavazatommal elutasítom. 83 mellette ellene elutasítva. 84-es módosító. Ezt is elutasítottuk. 85 mellette ellene elutasítva 86 mellette ellene elutasítva 87 mellette ellene elfogadva 88 mellette ellene elfogadva 89 mellette ellene elfogadva 90-es mellette ellene ellenőrizni kell ezt is elektronikusan. A 90-esről szavazunk tehát. Azt hiszem az EPP-nél egyel többen vannak. Köszönöm szépen, most már jó. Lezárom a szavazást. Egy szavazással, egy szavazat különbséggel elfogadtuk 19 szavazattal. Most következnek a preambulum bekezdések egyes módosító mellette, ellene elfogadva 20-as mellette ellene elfogadva, 21-es mellette Kérem, hogy jelentkeznek az EPP-sek is, hogy lássak mindenkit. 20-as tehát mellette ellene egyetemen elfogadtuk, 21 mellette ellene elutasítva. Hatos kompromisszum ezt automatikusan elfogadtuk az ötössel együtt, úgyhogy nézzük a harmadik módosítót. Harmadikról szavazunk, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene elfogadva, 26. Ez kapcsolódik a 80-ashoz, azt elvetettük, úgyhogy most az ötösről szavazunk, mellette, mellette mellette még egyszer ellene. Nagyon szoros volt, úgyhogy elektronikusan ellenőriznünk kell. Ötös módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote's closed. Lezárom a szavazást. That's carried by... Elfogadtuk 22 szavazattal 16 ellenében. A négyesre térünk azért vissza. Még egyszer szeretném, hogyha szavaznánk a négyesről. Tehát a négyesről szavazunk. Még egyszer ez a jelentéstevőnek a módosítója mellette ellene elfogadva. A 27-es kiesik, 28-29, ezekről nem szavazunk, hiszen ezek korábbi módosítókhoz kapcsolódnak, úgyhogy a véleménytervezet egészéről szavazunk most záró szavazás a vélemény tervezet egészéről. Megnyitom a szavazást, kérem, hogy mindenki szavazzon. 20, 38 kártyát látok a berendezésben. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Rajta, rajta. Úgy látom, elfogadtuk 37 mellette egy ellenszavazattal. Köszönöm szépen, gratulálok. Bilán úr, reméljük, hogy az Ekon Bizottság is ugyanilyen kedvezően értékeli majd ezt a véleményt. Köszönöm szépen. Now, we, our next, um, vote is... A következő szavazásunk a Szanalova asszonynak a jelentése, és mint uh, tudják, ez a egy olyan jelentés, ami már dolgozunk egy ideje, e, és a közlekedés és a szabadságjogi bizottságok együtt dolgoztak. A múlt héten találkoztunk, hogy a polgári szabadságjogok kérdését e, összehangoljuk és integráljuk a, ezeket a témákat a saját jelentésünkbe. Ugyanakkor kaptam tegnap este egy levelet a szag, ö, Szabadságjogi Szakbizottságtól, akik úgy gondolják, hogy minden olyan kísérlet, ami arra ö, irányul, hogy megváltoztassák a szöveget, az elutasítást fog eredményezni a részünkről, mondta ezt a Libeszak Bizottság. A, nem olvast olvastam fel a részletes szabályokat, de ez azt értem, hogy ha nem veszük ezt figyelembe, megtehetjük, de egyelőre átadnám a szót a jelentéstevőnknek, hogy mondja el, hogy mi a véleménye és milyen tanácsot ad, mielőtt rátérnénk a szavazásra. Tehát szeretném, hogy tudják a kollégák, hogy mi az álláspontunk, úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen, ahogy elhangzott, az volt a szándékunk, hogy integráljuk a LIBE szakbizottságnak a véleményét a javasolt szövegbe oly módon, hogy koherens, konzisztens, érthető szövegünk legyen, és megfeleljen a céloknak. De ahogy ön említette, egy nagyon hosszú ö, találkozót tartottak az árnyék jelentéstevők múlt héten Strasbourgban, és figyelembe vettük az egyéni javaslatokat, amit a Liber részéről kaptunk, és az ő véleményüket. Végül megszülettek a kompromisszumos javaslatok és kompromisszumos szöveg, amit előterjesztettünk. Úgyhogy én azt javasolnám, figyelembe véve a, az elnökök konferenciájának véleményét, nem egyértelmű, hogy hogyan oszlanak meg a kompetenciák. Én azt javasolnám, hogy szavazzunk a saját jelentésünkről úgy, ahogy ez beterjesztésre került, és aztán majd az egyes politikai frakciókra bíznám, hogy utána hogyan tovább. Mert az én kompetenciám jelentéstevőként eddig terjed, és túl megy ez a hatáskörünkön. Tehát én azt mondanám, hogy szavazunk a jelentésről úgy, ahogy az van. Elnök, köszönöm szépen, De Jong úr szeretne szólni. Köszönöm, Ernök úr. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én részt vettem a Fosz úrnak a véleményében és a Libével is, és kérném ezt a szakbizottságot. Természetesen meg lehet próbálni átnyomni bármit, de mindenképpen úgy gondolom, hogy ennek a szavazásnak a végeredménye nem lesz elfogadható az én frakcióm számára és egyes más frakciók számára sem, tehát nem lesz tárgyalási alap esetleg ö, legyünk végre felnőttek, és mondjuk azt, hogyha van két szakbizottság, amelyiknek problémája van, akkor üljön le ez a két szakbizottság, és próbáljanak meg egy barátságos megoldást ö, találni. Az én javaslatom, hogy ne szavazzunk most, hanem először a jelentéstevők üljenek le, és találjanak megoldást. Elnök, Elnézést, üdvözlöm, Moszesz úr, most érkezett, aki a Libe szakbizottságnak a jelentéstevője, a Libe szakbizottság részéről. Esetleg elmondaná, hogy mi az önvéleménye és mi az ajánlata. Szerintem meg kell hallgatni a többi frakciót is, hogyha itt végleges döntést akarunk hozni. Vossz úr. Köszönöm szépen a lehetőséget hogy röviden szólhatok most. Amikor egy aktába bele tekintünk, akkor nyilván ennek van egy utóélete. A jelentéstevői szinten jó lehetőségeket sikerült találnunk, viszont itt érzelmileg egy kicsikét elszabadultak az indulatok az árnyék jelentéstevő részéről illetve a szakbizottsági elnökök szintjén, és ez eléggé szerencsétlen jelenség az egész jelentés szempontjából. Itt az 50 szabály, 50-es szabály értelmezését tisztázni kéne az elnököknek. Én személy szerint kész vagyok a technikai változásokat az árnyék jelentéstevőkkel megvitatni. Ez eddig még nem sikerült ennek az elfogadása. Minden esetre, ha szabad, akkor eh, tanácsot adnom. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen eh, tényekről eh, szavazunk, mielőtt ezt a kérdést tisztázzuk az egyes kérdésekben. itt lehetnek olyan kérdések, amiben meg tudunk állapodni, más kérdések pedig érzelmileg egy kicsikét kényesebbek. A hatos os és a tizenhármas as cikk esetében lehet, hogy ezeket nem lehet módostani tehát én a tisztánlátás véget, illetve az anyag tartalma szempontjából én azt javasolnám, hogy vizsgáljuk meg, milyen eljárást alkalmazzunk. Well, I think, um... Köszönöm szépen, úgy gondolom, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, ez nagyon sokat segít, és felajánlott, hogy együtt dolgozik velünk, és nagyon jó lenne, hogyha a plenárisra együtt készítenénk a kompromisszumos javaslatokat. Meg kell hallgatnunk a többi frakciót is, mielőtt végleges döntést hoznánk. Mendes úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy szakbizottságként megvan a saját felelősségünk, de ott van a plenáris, és az egész, az összes szakbizottság irányában van felelősségünk. Szerintem itt most szavaznunk kellene, belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottságként kellene szavaznunk, majd pedig az utolsó kérdése pedig, hogy lehetséges-e elkezdeni a trialógust én azt mondanám, hogy kombináljuk össze a bizottságokat, mert egyébként egy nagy massza lesz a plenárison. Én azt mondanám, hogy most kezdjünk szavazni, de a szavazat eredménye után kezdjünk el tárgyalni a többi szakbizottsággal, mert ha nem, akkor az zűrzavar a plenárison lesz. Elnök Van de Kampur. Igen, elnök úr, engedjék meg, hogy angolul beszéljek most kivételesen, aztán soha többé. E percben úgy gondolom, hogy Manders úrnak a véleményét ke- követem. Ahogy Voss úr elmondta, és ahogy Dejung úr is elmondta, már hosszú ideje tárgyalunk erről az aktáról. És nem csak az a pro- Libe szakbizottságnak a problémája, hanem az az a probléma is, hogy tíz éve beszélünk és tárgyalunk. Ennek a ciklusnak a végén szerintem ezt a vitát le kell zárni, és fel kell használni az időt az IMCO szakbizottsági szavazás és a plenáris között arra, hogy megállapodásra jussunk Vosszúrral és az ő árnyék jelentéstevőivel. igen, érti, hogy miről, miről szólok, és Vosszúr is tudja, és az árnyék jelentők is, pont, jelentéstevők is pontosan tudják, hogy mire gondolok. Rüle asszony. Köszönöm. Az árnyék jelentéstevők ülésen is leszögeztem, hogy a mi frakciónknak is vannak aggályai ezzel kapcsolatosan. A az e hívásokat nem biztos, hogy kötelezővé kellene tenni, és meg kellene fontolni, mert ne olyan eljárásokat hozzunk, amelyeken nem tudunk visszamenni. Tehát a tárgyalásokat tovább, kellene, tovább folytattuk, és szerintem most kéne szavazni, és a plenáris előtt még a libével folytatnánk eszmecserét, de lényeg az, hogy olyan eljárás szülessen, amit aztán végre is lehet hajtani a plenáris előtt a plenáris szavazása előtt még lesz alkalmunk erről eszmét cserélni. Okay. Um, well, I think, I think first of all, I mean, it seems to me... Elnök, úgy tűnik számomra, hogy különböző vélemények vannak, a legnagyobb különbség Szanalova és Van de Kampur között vannak. Az árnyék jelentéstevők részéről világos, hogy a mi javaslatunk szavazásával szeretnék folytatni az árnyék jelentéstevők. De ugyanakkor visszágosá kell tenni Vosszúr is itt lévén, hogy kompromisszumot csak leülve tudunk elérni a plenárisra, és ezzel nincsen probléma és az 50-es cikk eljárás mindenképpen alkalmazott. Tegyük világossá az eljárási szabályokat. Ha vannak kétségek vannak, akkor emlékeztetni szeretnék arra, hogy az 50-es cikkeket olyan esetekben kellene használni, amikor a két szakbizottság kompetenciája érintett. Vossz úr azt mondja, hogy ez nem így van, nagyon specifikus kérdések vetődnek fel, de végül is uh, itten a ez egy technikai kérdésekkel van az ütközés. Az alap, hogy eléggé világos a eljárási szempontból, hogy ö, egyezkedéssel kell eredményre jutnunk. Szerintem a jelentéstevőknek az álláspontja de Jong úr kivéve az, hogy szavaznunk kellene a kompromisszumos szövegen, amit a jelentéstevő beterjesztett, amit figyelembe tudjuk venni a Libel szakbizottságnak a véleményét is tartalmilag, nem a szó szerinti megfogalmazást. És ezt követően kellene összehozni egy egyeztető bizottságot, és akkor a, hogy a Libe szakbizottság támogatását is meg tudjuk nyerni a plenárisra tehát ezt tenném akkor mert végül is ez lenne a megoldás. Úgy tűnik, hogy ez a kialakult álláspont. Hogyha teljesen világos ez mindenki számára, akkor ezt az álláspontot fogjuk követni. Szeretne ehhez hozzászólni? Igen. Még egyszer elnézést. Az 50-es szabályjal kapcsolatos helyzetet én úgy látom, hogy a LIBE úgy szavazott egy-két kérdésben, amit nem tudunk elfogadni. Tehát a 6-os és a 13-as cikket hagynánk változatlanul úgy, ahogy azt megszavazták. Ami az eljárás rendet illeti, ez mindenféleképpen célszerűbb lenne, és utána még eszmét cserélnénk, és aztán szavaznánk. Tehát tartsuk tiszteletbe az 50-es szabály szerinti helyzetet, és a mi szövegünket nem tudjuk figyelmen kívül hagyni. Én így értelmezem az ügyrendet. Well, I mean, I think Uh, Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és uh, ez mindenképpen vitát okoz egy másik szakbizottsággal, de amit figyelembe kell teljes mértékben vennünk, az, visszajelbe vettük az összes uh, módosítójukat, és beépítettük a szövegünkbe és a jogszabály, ami ebből meg fog születni, a, a tekintetben mi vagyunk elsődlegesek, ez az, nem egészen azonos a kompetenciája a két szakbizottságnak. Szerintem az 50-es szabály az alkalmazandó, de pragmatikusan kell eljárnunk. Tehát én egyáltalán nincsen szó arról, hogy nem vesztük figyelembe a Libének a javaslatait, amiket megküldtek számunkra, hanem már nagyon elégetettek voltunk a, 20, a 49-es cikkel. Tehát szerintem a jelentéstevő ennek alapján járt el és ez az alap, amin tovább kell lépnünk. Mert a jelentéstevő és a néppárti zöld frakciónak a az árnyék jelentéstevő is ezt javasolják, és azt hiszem, hogy nem igazán van választási lehetőségünk. Mandeszor, egy megoldás. Szavazunk azon, ami itt van előttünk, majd mindig lehet lehetséges a plenárison újra beterjeszteni a 6-os, 13-as preambulumot, és akkor a plenáris majd eldönti. Elnök, hát mindig is így volt ez. Úgyhogy akkor azt javaslom, hogy ezen az úton haladjunk, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. A Libe lehet, hogy ezt ö, megtámadja és újra kéri a szavazást, és akkor az egész ö, eljárás ki fog siklani, és akkor nem biztos, hogy végszavazás lehet a parlamenti ciklus végét megelőzően, de hát ezt esetleg vállalnunk kell. De azt hiszem, hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Vosszúr ezzel egyet fog tenni, hogy a lehető legjobb eredményt szeretnénk kihozni ebből a ö, közúti biztonsága az autósok és a fogyasztók szempontjából. És a parlament hírnevének is jó lenne, hogyha az eljárásokat alkalmaznánk, különösen akkor, amikor beépítjük a, beépítettük a LIBE javaslatait a mi javaslatunkba. Én nem a szabályok őreként vagyok itt, csak mi úgy értelmezzük, hogy amire készülünk, az teljesen elfogadható. De kétségtelenül mi vagyunk a vezető szakbizottság ebben a témában, mert ez a mi ö, területünket érinti, ez nem vitatható. Ezért, a tizen, ezért az 50-es szabály ugyanúgy, mint a telefon ügyben, amikor ugye osztott, osztoztunk a felelősségi körén ott alkalmazható volt. Most viszont nem egészen ugyanez a helyzet. Az adatvédelmi kérdések, amik a Libéhez tartoznak, azok összefüggenek ezzel a csomaggal, és integrálni kell ebben, szerintem nincs véleménykülönbség. De szerintem azért, hogy megfelelő jogszabály szülessen, tovább kell lépnünk. Úgyhogy akkor kezdjünk neki. Még, még es a 34-35-ös mellette, ellene, elutasítva. Egyes módosító, egy, mellette, ellene, elfogadva. 64-es, Dion féle, mellette, ellene, Elutasítva ez az egyes blokk, a 26-os kompromisszumos két részben az ALDE javaslatára az első részről, mellette ellene elfogadva a második rész, kiegészítés Agricultural Practices mellette ellene elfogadva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellett ellene elfogadva, a következő módosítók okafogyottá válnak, a 13-as kompromisszumos mellett ellene elfogadva. És akkor ugrunk a 15-ös jelentéstevő módosítója mellett ellene elfogadva. Civil Liberties 9-es, ez majd később, amikor a 10-esről szavazunk, a 16-os kompromisszumos mellette ellene elfogadva. A transporttól a 18-as mellette ellene elutasítva. 16-os és az ITREK 12-es mellett ellene elfogadva, jelentéstevő 17-es módosítóitre, 13-as mellett e, elfogadva, Tran 19, 18, stb. 19-es mellette ellene elfogadva. Ittre 15-ös okafogyottá válik, 72-est már elvetettük, a 20-as és az ITRE 16-os mellett ellene elfogadva, 75-ös, 73-74-es okafogyottá válik a 14-es kompromisszumos mellett ellene elfogadva, 15-ös kompromisszumos mellett ellene elfogadva, TRAN 22-es, okafogyottá válik 23-as mellett ellene elfogadva, 79-es mellett ellene elutasítva, 80-as az okafogyottá válik, igen, 17-es kompromisszumos mellett ellene elfogadva, 25-ös módosító, ez is okafogyottá válik? Kérdezi az elnök. Sorry, we're just checking on the... Most akkor ellenőrizzük a szavazó listán a 25-öst. Tehát ez a jelentéstevő módosító erről szavazunk, mellette ellene elfogadva, 26-os mellett ellene szintén elfogadva, 18-as kompromisszumos mellett, ehhez módosító, szóbeli módosító is tartozik, Manders úrtól. Köszönöm, elnök úr. A járművekre vonatkozó kérdéssel kapcsolatosan, ha ez kikerül, akkor ez a kis javító műhelyek és töltelmások szempontjából problémát okozhat, ez ellentmond más irányelveknek. esetleg itt az öt év lenne megfelelő a kisebb szervizműhelyeknek. Nem tudom, hogy ezt a kolléganő elfogadja-e, ezt a szóbeli módosítót. Jó, tehát akkor a szóbeli módosítót nem fogadjuk el, mert Szenalova asszony ellenzi. Úgyhogy úgy szavazunk, hogy a szóbeliről nem. Még egyszer a 18-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva következik 26-os megvolt, 86-os megvolt, akkor a 20-as kompromisszumos következik mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, tehát a mellette ellene egyetemen elfogadtuk, A 28-asról kell szavaznunk? Igen, ez a jelentéstevő módosítója. Mellette, ellene, elfogadva. 21-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 22-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva, és a 102-es következik mellette ellene elutasítva. Libe 10-es okafogyottá válik. Száznégyes mellett 102-es mellett ellene elutasítva, akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Én úgy láttam, hogy egyértelműen elvetettük, de akarja tudni, hogy milyen arányban, akkor most lezárom a szavazást. 632 arányban elutasítva. 32-es következik? Igen, tehát a jelentéstevő 32-es módosítójáról szavazunk mellette, ellene elfogadva. A 105-ös 105-ös mellett ellene elutasítva. 24-es kompromisszumos, mellette ellene elfogadva. És következik a 23-as. All right, Libe 12, nice. Libe 12. A Libe 12-esről is szavaznunk kell, mellette, ellene, elfogadva. 23A kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 25-ös kompromisszumos mellett ellene elfogadva, Trán 33-as mellett ellene elfogadva, 5-ös kompromisszumos mellett ellene elfogadva, 113-as mellette ellene elfogadva, 114-es blokkban mellette ellene elfogadva, Libe 14-es kiegészítőképpen mellette ellene elfogadva, 115-ös elfogadott, a TRAN 36-os következik mellette ellene elfogadva, 116-os és a Libe 16-os mellette ellene elfogadva, TRAN 37-es mellett ellene elfogadva, 117-es és a LIBE 17-es mellett ellene elfogadva, egy sor módosított most kiesik, úgyhogy a 27-es kompromisszumos következik mellette ellene elfogadva, a preambulum bekezdése kettes módosító mellette, ellene elfogadva, egyes kompromisszumos mellett, ellene elfogadva, itre egyes mellette, ellene elfogadva, kettes kompromisszumos mellett, ellene elfogadva, intre kettes mellett, ellene elfogadva, hatos kompromisszumos mellett, ellene elfogadva, hármas kompromisszumos mellett, ellene elfogadva, elfogadva. 45-ös okafogyott, 4-es kompromisszumos mellett ellene elfogadva, illetve itt részenként kellett volna szavazni az ALDE kérésére az első rész az Agricultural Tractors nélkül mellett ellene elfogadva, a másik rész ezzel együtt mellett ellene ez is elfogadva és akkor következik a négyes módosító mellett ellene elfogadva, hetes módosító mellett ellene elfogadva, nyolcas kompromisszumos feltételezem, hogy a szóbeli módosítóról itt sem szavazunk, hiszen ezt a jelentésre elvetett, tehát nélkül szavazunk, mellette ellen elfogadva. 8-as módosító jelentéstevőtől. Mellette ellene elfogadva, 9-es kompromisszumos mellett ellene elfogadva, 10-es a jelentéstevőtől mellette ellene elfogadva, 10-es kompromisszumos mellett ellene elfogadva, 6-os libétől mellette ellene elfogadva, TRAN 11-es okafogyottá válik, 10 B kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 10A kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 11-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Ez azt jelenti tehát, hogy a záró szavazás következik. A jelentés egészéről megnyitom a szavazást. Mellette ellene 38-an hoztak kártyát, csak 37-en szavaztak, lezárom a szavazást, és elfogadtuk, 37-en mellett, ketten ellene, egy tartózkodással. Szenalova asszony, ez döntő többség, köszönjük a munkáját. I want to see. Now, Mrs. Uh, before you leave, Mr. Van de Kamp. Mielőtt uh, elmennek, Szenalova asszony kíván-e javaslatot tenni a tárgyalási mandátumra vonatkozóan a tanácssal. Az eredeti javaslatom szerint igen, de szeretném a frakcióktól is megkérdezni, hogy az elhangzottak fényében amit Fosz úr mondott. A kérdés az, hogy tudunk-e kompromisszumot kialakítani a plenáris előtt. A mai szavazás alapján én szeretném a formális tárgyalásokat megkezdeni, tehát én igen mondanék. Elnök, az jelentéstevő közül kíván-e ellentmondani bárki is? Van de Kamp úr. Manders úr. Köszönöm. Itt végighallgatva a szavazás előtti vitát szerintem nem lenne bölcs, ha most a szakbizottságunk nevében küldenénk egy tárgyalócsapatot, amin aztán változtatnunk kell, hiszen nem tudjuk, hogy a jogi tanácsadás kimenetelemi lesz, illetve hogy a plenáris hogy szavaz tehát szerintem ne kezdjük meg hivatalosan a tárgyalásokat mandátum alapján, informálisan persze lehet, de a parlament részéről egyelőre ne adjunk mandátumot. Az eljárással kapcsolatosan én abból indultam, abból indultam ki, hogy a plenárison kerül sor a szavazásra, és a záró szavazás nem kerülne sor, visszakerülne a szakbizottsághoz az ügy. Én legalábbis így értettem, ami a mandátumot illeti. No, I think, I mean, there's a practical question. Van itt egy gyakorlati kérdés. A jelenlegi ütemtervünk szerint megpróbáljuk két hét múlva bevinni ezt a plenárisra, úgyhogy hagyhatjuk ezt az ügyet a plenáris szavazás utánra. Szeretném, hogyha jövő héten megkezdődnének a tárgyalások, tehát lehet, hogy azt kellene javasolnom, hogy egy kicsit ezt tartsuk függőben a plenáris utánig, de az is lehet, hogy emiatt a plenáris szavazás csúszni fog. Minden esetre a Libe Bizottságnak is lehetősége lesz a plenáris szavazás megtámadására. Én nem ezt szeretném, de minden esetre ki kell várnunk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Jó? Úgyhogy nézzük, hogy a következő hét során hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre köszönöm szépen, Henle asszony, ezt a munkát, hiszen nagyon sokat dolgozott a kompromisszumokkal kapcsolatosan is. Most Mayer úr jelentéséről szavazunk. Kérem, szóljon, hogyha kíván a szavazás előtt, de ha nem, akkor folytathatjuk is a szavazást ezzel a jelentéssel. Mindenki készen áll, remélem. Akkor az egyes blokkra szavazunk eh, először. Az igény szerinti utazási csomagok eh, törlésével kapcsolatos ez. Eh, első módosító mellene, illetve első blokk mellette ellene elutasítottuk. Úgyhogy most nézzük az első kompromisszumot, mellette ellene elfogadtuk. Nézzük a cikkeket, első cikk 20-as módosító a jelentéstevő részéről mellette ellene elfogadva, 18 mellette elnézést, ez a része volt az előzőnek, akkor nézzük a 21-et. 21-es módosító jelentéstevőtől e- mellette ellene elfogadva. Van néhány módosító, amiről most nem szavazunk. All right. Okay. So we go to compromise amendment two next. Kettes kompromisszum. Bizonyos dolgok ki fognak itt esni. Kettes tehát, mellette ellene elfogadva. Okay. So I think everything else above that now falls. A következők kiesnek, és a 105-ös Rula asszony részéről mellette ellene elutasítva. 157 mellette ellene elfogadva, 24 mellette ellene elfogadva. Most a 159, ez a 24-jel egybe cseng, kiegészítése annak, tehát a 159 róla asszony, Májer úré a 24-es, mellette ellene elutasítottuk. Aztán a 160-asról szavazunk, ez is egybecseng az előzőkkel, mellette ellene elfogadva. 21 kiesik, 161 kiesik, 162 koferetti mellette. Erről szavaznunk kell elektronikusan. 162 koferetti úr módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést, elnézést, meg sem nyílt. Lezárom a szavazást. Elutasítva 21 ellenszavazattal 15 um, volt az igen szavazat, akkor a 163-ról szavazunk Karasz, módosító mellette ellene elutasítva, 164-es, illetve van itt egy szóbeli módosító az Álder részéről, hogyha ezt jóvájtjuk, akkor mellette ellene elutasítva. 165 mellette, mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell megint. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 16 ellene, elfogadva. 166 kiesik, a 25-öt visszavonták, a trans 22 kiesik, a 166 kompatibilis, és emiatt kiegészítésként szavazhatunk róla mellette, ellene, elfogadva. Akkor nézzük a TRAN 23-at, mellette ellene elutasítva. 167 jelentéstevő módosítója mellette, ellene elfogadva. 168 168 kompatibilis, a 167-tel mellette ellene elutasítva. A 26-ot visszavontuk, illetve 27-et is visszavonták. Akkor a TRAN 24-ről szavazunk mellette. Ellene. Elutasítva. TRAN 25 mellette. Mellette. Ellene. Elutasítva. 169. McLarkin asszonytól mellette. Ellene. Elutasítva. 170-es kiesik, és a TRAN 26 is 28-as részenkénti szavazásban szavazunk erről. Első rész mellette ellene elfogadva. Második rész mellette ellene elutasítva. Tran 27 mellette ellene elfogadva. Tran 28 mellette ellene elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadva. Nézzük a négyes kompromisszumot. Ez valahol előbbre van. Mellette ellene elfogadva. Most a 198-as módosítóról szavazunk. A 199-el együtt szavazunk erről, mert a kettő kapcsolódik egymáshoz, mellette ellene elutasítva mind a kettő. 200 módosító mellette ellene. Ezt is elutasítottuk 201 mellette ellene elfogadva. 202 kiegészítés mellette ellene elutasítva. 203 mellette ellene elutasítva. 204 mellette ellene elutasítva. 34 mellette ellene elfogadva. 205, 206 visszavonva, a 206-os mellette ellene elutasítva, 35 és a TRA 36 elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadva, 211 mellette ellene elutasítva, 212 mellette ellene elfogadva. 36 mellette ellene elfogadva. 203 kiegészítésként mellette ellene elutasítva. 37 visszavonva, 214, 215 inkább, mellette, ellene, mellette, ellene elfogadva, Tran 37 mellette ellene elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene elfogadva, 38-as módosító mellette ellene elfogadva. 201 kiegészítésként mellette ellene elfogadva, Tran 38 mellette nem, ez kiesett. 39-esről szavazunk. Tran 39 mellette ellene elutasítva. Tran 40 mellette ellene elutasítva. 219 mellette ellene elfogadva. Tran 41 mellette ellene nem, a liberálisok ellene szavaztak, szavazunk a TRAN 41-ről. Megnyitom a szavazást. Kicsit gyorsabban kérem. Lezárom a szavazást. 19 mellette 17 ellene. A 39 kiesik, 40-es mellette mellette kérem jelentkezzenek, ellene elfogadva, Tran 42 kiegészítésként mellette ellene elutasítva. 220-as részenként szavazunk, első részről szavazunk, mellette ellene elfogadva, második rész mellette ellene elutasítottuk a második részt, 43 transport mellette ellene elfogadva, 221 kiegészítésként mellette ellene elutasítva. Tran 44 mellette kiegészítésként. Tran 44 mellette ellene elutasítva. 222 mellette ellene elutasítva, Tran 45 mellette, ellene elutasítva, 42 mellette, ellene elfogadva, a következők kiesnek, 43 mellette, ellene ellenőrizzük csak elektronikusan, nem vagyok biztos az eredményben, szerintem elfogadtuk, de ebben a szétszórt teremben nagyon nehéz ezt megállapítani. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk két szavazat különbséggel. Most a TRAN 47-ről szavazunk mellette, ellene, elutasítva. 44 jelentéstevő módosítója mellette ellene elfogadva 226 kiesik. Hatos kompromisszum mellette ellene elfogadva Tran 48 külön pontként mellette ellene elutasítva Tran 48 mellette ellene elutasítva 230 mellette ellene ezt is elutasítottuk. 231 mellette ellene elfogadva. 212, nem, 232 mellette ellene elutasítva. 233 mellette ellene. Ezt is elutasítottuk. Tran 50 mellette ellene elutasítva, 234 mellette ellene elutasítva, 235 mellette ellene elfogadva, 236 mellette ellene elfogadva, 7-es kompromisszum mellette részenként szavazunk, elnézést, első rész tehát mellette ellenőrizzük csak ezt. Hetes kompromisszum első része, megnyitom a szavazást. Uh, that's rejected. Elutasítva. A második rész okafogyott lett. Ebben az esetben, de ez csak egy szó, akkor a második részről külön kell szavaznunk? Jó, szavazunk. Második részről mellette ellene elfogadva. Akkor a 237-ről szavazunk, mert a kompromisszum megbukott a szavazáson. Tehát a 237-ről szavazunk. Is that right, rapporteur? Okay. So we go, I go through to 240. Akkor a 241 következik. 241 mellette, ellene elfogadva, 242 mellette, ellene elfogadva, 246, nem, sima 46-os, ez kiegészítés, mellett ellene elfogadva, 243 erről nem szavazunk, 244 kiegészítés, mellette ellene elutasítva 245 mellette ellene elutasítva 47 szavazunk róla. I'm uh, sorry, 47, those in favour. 47, el, mellette ellene elfogadva, tran 53 kiegészítésként mellette ellene elutasítva. 246 mellette ellene elfogadva. 247 és tran 54. Erről szavazunk? mintha 46-ost elfogadtuk volna. Akkor szavazunk róla, és majd később meglátjuk. Jó, akkor szavazás. A 247-ről és a TRAN 54-ről ezek azonos tartalmúak mellette ellene a liberálisokat nem láttam, egy kicsit elbambultak. Minden esetre még egyszer szavazunk erről, tehát a 247-ről lenne elfogadva. 249 mellette ellene elutasítva. Tran 55 mellette ellene ezt is elutasítottuk. 250 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. 250-esről van tehát szó. Nem igazán látom minden, úgyhogy jó lenne, hogy egy kicsit feltűnőbben jelentkeznének. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 20 ellene elutasítottuk. 252 mellette ellene elfogadva. 8A kompromisszum mellette ellene elfogadva, 259 koferáti mellette ellene elfogadva, 49 el, jelentéstevőtől mellette ellene elfogadva, 50-es mellette ellene elfogadva, 59 kiegészítésként, mellette ellene elfogadva. 260 szóbeli módosítóval mellette ellene elutasítva. Tran 60 mellette mellette Ezt most módosítanunk, ellenőriznünk kell. Tra 60-ról van szó, lezárom a szavazást. Elutasítva 17 igen szavazattal, 20 nemmel. Mayer úr 261, mellette ellene elfogadva. Aztán van egy blokk, ami kiesik, és nézzük a Tran 62-t mellette, ellene, elutasítva. 51 mellette ellene elfogadva. 263, 264, ezek hasonlóak, mellette ellene elfogadva, 265 és ezekhez hasonló mellette ellene elfogadva. 266 mellette ellene elutasítva, 267 mellette ellene elfogadva. 268 és a TRAN nem a TRAN 63 az kiegészítése az előzőeknek. TRAN 63 kiegészítésként mellette ellene elutasítva. TRAN 64 mellette ellene elfogadva. 269 mellette ellene elutasítva. Tran 65 mellette ellene elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene elfogadva. Most a Tron 65 következik, a megfelelő része kiegészítésként mellette úgy látom, elektronikusan kell erről szavaznunk. Tran 65, a megfelelő része, 8. cikk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítva 17 mellett a 19 ellen. Compromise Amendment 16. Those in favor. 16-os kompromisszum. Mellett ellen elfogadva. előre ugrunk a 69 tran 69-eshez, 10. cikk első bekezdés mellette ellene elfogadva, a 302 kiesik, 301 pedig kiegészítés egy másiknak, nem, az is kiesik, 62 mellette ellene elfogadva, 306 mellette ellene elutasítva, 303 mellette ellene elutasítva, 304 mellette ellene elfogadva. Tran 70 mellette ellene elutasítva, 63 mellette ellene elfogadva. És a 305 kiesik. 308 és Tran 71 mellette. Akkor ezt ellenőrizzük. Tran 71, azt hiszem ez kiesik, de csak kicsi a többség, úgyhogy ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 18, mellette 17 ellene elfogadtuk. Nézzük a Tran 72-t. Mellette ellene elfogadva. Tran 73 mellette ellene elutasítva. 64 mellette ellene elfogadva. 309, 310 és a 311 ezek kiesnek. Tran 74 mellette ellene elutasítva, 65 mellette, ellene elutasítva, a 303 kompatibilis mellette ellene elutasítva, TRAN 75 mellette ellene elutasítva. 11-es kompromisszum. Egy kicsit komplikált a helyzet, de menni fog. Először is a 11-es kompromisszumról szavazunk, ez később kerül sorra a szavazólistán. listán. Itt 11-es módosítás mellette ellenne egyértelmű az igen. Most visszalépünk, amiket itt most látok, azok kiesnek. Akkor mi a következő, amiről szavaznunk kell? Szavazunk most tehát a 319-ről. 319 mellette ellene elfogadva. A következő a 323. 323 mellette nem, elnézést, ez kiesik, mert a 319-et elfogadtuk. A TRAN 78-nak a megfelelő része következik 11. cikk harmadik bekezdés, mellette ellene elfogadva. 324 mellette ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Kérem mindenki szavazzon. Elutasítva. 327 mellette, ellene, elfogadva. 67 jelentéstevőtől szóbeli módosítóval mellette, ellene elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene elfogadva. Most a 69-esnél tartunk, jelentéstevő módosítója mellette megnyitom a szavazást ezzel kapcsolatosan. Úgy láttam, elutasítottuk, de majd meglátjuk. Igen, elutasítottuk. 341 McLarkin asszony részéről mellette. Ezt megint ellenőriznünk kell. 341-ről megnyitom a szavazást. kiesik, 18-18, egy tartózkodás, a 342-t visszavonták, most a 345-ről szavazunk, Berec úr módosítója mellette ellene elfogadva. 11-es módosító, 347 mellette ellene elfogadva. Tran 81, kompatibilis mellette ellene elutasítva. 348 mellette ellene elvetve. 351. A 351-ről szavazunk? A 351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 elutasít, elutasítottuk, 17 igen, 20 nem szavazattal, a tren, TRAN 83 következik, és a 353 mellette ellene elutasítva a következő a 359 mellette ellene elutasítva 361. Három mellette ellene kiesik. 363 363 mellette ellene elutasítva. Három hatvan négy, három hatvan öt és tran nyolcvan négy mellette ellene elutasítva. Három hatvan hat. 366 mellette ellene ezt is elutasítottuk, és a 367 mellette ellene elutasítva. 370 mellette ellene elutasítva. Tran 85, Kofferatti féle 371 mellette ellene elutasítva. 372 mellette ellene elfogadva. 73 jelentéstevő módosítója mellette ellene elfogadva. 375 és 6 mellette ellene elfogadva. 74-es, 378-as mellette ellene elutasítva 12-es kompromisszum mellette ellene e, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. Akkor most következzék a TRAN 89-es e, megfelelő része 15-ös cikk kettes bekezdés mellette ellenőrizzük ezt. Tehát megfelelő rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 393 mellette ellene elutasítva. 394 mellette ellene elutasítva. Akkor most egy blokkszavazás következik, 5-ösével, Belettúré, 397-es mellette, ellene, elutasítva. Tran 19-es rendben van, 399-es mellette ellene elutasítva, 91-es Tran mellette ellene elfogadva. Akkor most 79-es következik, jelentéstevői mellette, ellene, tartózkodás, e, elfogadva. Mellette, ellene elutasítva. 413-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-ast visszavonták. 415-ös szóbeli módosító mellette ellene tart, egyetemen elfogadtuk. 114-es Ezről kell leszavaznunk, kérdezi az elnök. Igen, 414-es kiesik. Tehát akkor 416-os, 17-es, kérdezi az elnök. Tehát a 416-osról szavazunk, tehát 416-os, 416-os mellette ellene elutasítva, 417-es mellette ellene elutasítva. Akkor most ö, közlekedési módosítók jönnek, blokkban lehet-e 95, 96, 97, 98, tehát 100 102, 103, 104, 104-ig mellette, ellene, minden utasítva, Akkor most 118-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 419-es eh, mellette ellene elfogadva, 20-as eh, mellette, Tran 1-es 0607-es mellette ellen, ellene, elutasítva, 83-as eh, mellette ellene elfogadva, Tran 108-as mellette ellene elfogadva, 109-es mellette ellene elfogadva, Tran 110-es, 110-es mellette ellene elutasítva. 422-es mellette ellene elutasítva, 423-as mellette ellene elutasítva, 428-as mellette, e, mellette kérem, ellene elfogadva, 424 ez egy beszúrás mellette, ellene elfogadva. 426-os mellette ellene elutasítva, 427-es mellette ellene elutasítva, Tran 111-es mellette kiesik, elnézést mondja az elnök, akkor viszont 413 as mellette ellene elfogadva, 4 434-es mellette ellene, tehát 430-as ellene elfogadva. 85-ös mellette ellene elfogadva. 435-ös mellette ellene elfogadva. 87-es mellette, e, mellette ellene elfogadva. És akkor most a preambulum bekezdések, e, e, erről már volt, szavaztunk. Tehát akkor ez is fedve. Kettes módosító mellette ellene elfogadva. 90-es módosító mellette ellene elutasítva 91-es, 3-as módosító mellette, ellene 92-es, 90 95-ös mellette, ellene elfogadva Akkor 99-es, 99-es, mellette ellene elfogadva 100-as, mellette ellene elfogadva 101-es mellette, mellette kérem, ellene. Szerintem elfogadtuk, de jó. Tehát 101-es 101-es, akkor ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk éppen, hogy. Akkor lezárom a szavazást. Tehát 19-18 ellenében elfogadtuk, ezért jó volt, hogy ellenőriztük. 113-as mellette ellene elfogadva a 102-es kiesik, 5-ös módosító mellette, ellene elfogadva, 13-as kompromisszum mellette, ellene elfogadva, akkor most 7-es módosító, ez egy beszúrás, a kompromisszum az mellette ellene elfogadva, 9-es módosító mellette, mellette kérem. Akkor ezt nézzük meg. 9-es. 9-es módosító. Lezárom a szavazást. 20-17 ellenében elfogadva. 118-as, 118-as mellette ellene elutasítva. 7-es módosít, 10-es Mayer mellette ellene elfogadva. as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kiesik, 122-es mellette ellene elfogadva 125-ös kiesik, 113-as kompatibilis mellette, 113-asat mellette, ellene elfogadva, 123-as ugyancsak kompatibilis mellette, mellette ellene ez szoros, 123-as, szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítva két szavazat hiány, akkor a 126-os mellette ellene elfogadva 14-es szobelivel mellette ellene elfogadva 127-es koferáti mellette ellene elutasítva 128-as kiesik, tehát 100 131 132-es azonosak mellette, ellene, mellette, ellene, elfogadva. 134-es mellette, ellene, elfogadva. Most akkor a részszavazás a 133-asról illetve 17-es módosító mellette ellene elfogadva 135-136 mellette ellene elfogadva 18-as mellette ellene elfogadva 139-es mellette ellene elutasítva TRAN 15-ös pluszba, mellette ellene elutasítva, 141-es mellette ellene elutasítva, TRAN 16-os mellette ellene elutasítva. 8B kompromisszum részenként, első rész mellette ellene, elfogadva, kettes rész, mellette, ellene, kettes részt elutasítottuk. Tran 17-es mellette, ellene, elutasítva. Akkor most pedig az egész jelentést bocsájtom szavazásra, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 35 mellette, 2 ellene. Tehát akkor gratulálunk és köszönjük szépen a munkát. So, so right, okay. We're running a half. I know we said uh, we're we're running a half an hour behind. We're going to have to have a quick or Something. Uh, Akkor szeretném kérni azokat, akik elhagyják a termet, azok tegyék ezt gyorsan és csendben, mert van egy másik témánk is, amit meg kell vitaznó, vitatnunk. Widenholzer úr, adjunk egy percet, hogy elhagyhassák a termet. Tehát kérem, hogy akkor mielőbb vonuljanak ki, és a szavazókártyájukat se felejtsék itt.